Good morning. Jó reggelt kívánok. Kedves vendégeink, üdvözlöm Önöket a mai külügyi bizottsági ülésen. Nagyon sok megszavazni valónk van. El kéne fogadnunk a napirendet. Ha nincsen senkinek megjegyzés, akkor elfogadottnak tekintem. Kettes pont, bejelenti van ivolók, közlemények. A csak a tolmácsolással kapcsolatban akarom mondani, hogy az elnökök értekezlete döntés alapján ma csak passzív szlovák nyelv van, tehát lehet szlovákul beszélni, de nem lehet szlovákul hallgatni az ülést harmadik napirendi pont, egyben az első szavazási pont, de előtte köszönteném ö, vendégeinket, amint talán önök is tudják, én Huxhavenben születtem, német vagyok, és külön öröm számomra, hogy most észak-német tengerészeti delegációt ö, fogadhatok itt körünkben azok, akik ma itt vannak, azok személy szerint ö, Afrika szarván részt vettek mindannyian már katonai tengerészeti bevetésem. Tehát hármas napi rendi font. Christian Preda. az első jelentésünk előadója, kíván-e szólni. Köszönöm, elnök úr, nagyon rövid leszek. Ma reggel szavazunk a külügyi szakbizottság ezen jelentéséről, ugyanakkor a plenáristól azt kérném, hogy ezt a jelentést ne helyezzék napirendre azelőtt, hogy a bosnyák parlament nem fogadja el az SCBC-vel kapcsolatos eljárási szabályzatot, mert három éve kérjük, hogy ez történjék meg, és szerintem nagyon is jó lenne, hogyha elhalasztanánk a szavazást egészen addig a pillanatig, amíg a bosnyák parlament ezen kérésünket komolyan veszi. Tehát azt kérem, hogy a jelentést ne szavazok meg azelőtt, mielőtt Bosznia nem gondolja komolyan velünk az együttműködést. Köszönöm a figyelmet. So Chris, Christian Prida, I understand you correctly. Jól értem Préda kollégát. Akkor azt akarja, hogy ne szavazzunk? a szabbizottságban szavazunk, csak a plenárison ne szavazunk. Ne küldjük a plenárisra a szöveget, azelőtt, mielőtt az eljárási kérdés nincs tisztázva. Van-e bárkinek még megjegyzése? Nem látok jelentkezést, akkor kezdjük el a szavazást magát. Okay. Compromise two in favor. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 29 mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást. Elutasítva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Név szerinti szavazás a 33-asról. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Zárom. Elutasítottuk 19-20 arányban. Hat, hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 64-es két részben mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 74-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizni kell. A 74-es, megnyitom a szavazást. Egy ö, szavazó még hiányzik. Elfogadtuk 21-19 arányban. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kilences kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 91-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 105 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 106-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 108 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 111 mellett ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 111-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 12-es kompromisszós mellett ellen a tartózkodás elfogadva. 13-as mellett ellen a tartózkodás elfogadva. 14-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 138 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 147-es mellette ellenetartózkodás elfogadva, 19-es mellette ellenetartózkodás elfogadva, 20-as mellette ellenetartózkodás elfogadva, 159-es két részben, első rész mellette ellenetartózkodás elfogadva, második rész mellette ellenetartózkodás elutasítva. 21-es kompromisszus mellette még egyszer megnyitom a szavazás 159-es második részéről, Lezárom azt. Elutasítva. Contact. 21-es mellette, ellenállt tartózkodás elfogadva. 22-es mellette, ellenállt tartózkodás elfogadva. 23-as mellette, ellenállt tartózkodás elfogadva. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es preambul mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 19-es mellette ellene tartózkodás. Ellenőriznünk kell a 19-es, megnyitom a szavazást. It's closed. Lezárom. Világos, hogy elfogadtuk. Huszonegyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, idézetek 1-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, szóbeli egyes, mellette ad elfogadva, kettes mellette, ad elfogadva, hármas mellette, ellenet tartózkodás elfogadva, elutasítva elnézést. Öt, négyes mellette, ellene tartózkodás elfogadva, ötös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, hatos mellette, ellene tartózkodás elfogadva, hetes mellette, nem a hetes okafogyott, második szóbeli mellette ellenet tartózkodás elfogadva, 8-as mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 8-as számot, megnyitom a szavazást a 8-asról. Lezárom azt. Elutasítva. 9-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük? És a szavazás következik a jelentésről, megnyitom a Záró szavazás. A 9-est elutasítottuk. Lezárom azt. Elfogadtuk 33 hetes arányban két tartózkodás mellett. Négyes következik az EU és a Kirgiz köztársaság tárgyában a horvát csatlakozás okán a jelentéstevő Préda úr. Préda úr. Hozzá kívánne szólni. Nem, óhajt. Egyetlen szavazásunk van, elektronikus szavazás, az ajánlás tervezetről megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elfogadtuk 41 arányban. Nézzük meg most az állásfoglalást. Ez az ötös számú pont. A tanácshoz, bizottsághoz, bizottság alelnökéhez és a többi intézet ajánlás az EU és Kirgiz köztársaság között átfogó megalapodásra vonatkozóan. Préda úr a jelentéstevő, óhajta hozzászólni, nem? Akkor szavazzunk. Négyes mellett ellene tartózkodás elfogadva, ötös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 6-os mellette, ellen elfogadva, 7-es mellette, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 7-es számút, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom azt, elutasítva. Egyes kompromisszós mellette ellen tartózkodás elfogadva, 37-es mellett ellen a... ellenőrzik a 37-est, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadva. Kettes kompromisszus mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as mellette ellene tartózkodás. Megnyitom a szavazást a 18-asról. Solc úr. Lezárom azt. Elutasítva. Hármas kompromisszumos mellette ellen tartós elfogadva. Négyes mellette ellene tartós elfogadva. Ötös mellette ellene tartós elfogadva. 32-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 33-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 34 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 6-os kompromisszus mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 40-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 7-es kompromisszus mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 8-as kompromisszumos mellette ellenet tartózkodás elfogadva, 9-es kompromisszumos mellette ellenet tartózkodás elfogadva, 10-es kompromisszumos mellette ellenet tartózkodás elfogadva. 11-es kompromisszum mellette ellen tartózkodás elfogadva, 63-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 12-es mellette ellen tartózkodás elfogadva, 13-as mellette ellen tartózkodás elfogadva, 75-ös Schaffhauser mellett ellene tartózkodás elutasítva, 74 mellette, ellene tartózkodás. 74-esről megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom azt. Elfogadva. 14-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 79 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizik a 79-est, Paet úr módosítója, megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elutasítva. 81 mellette, ellene tartózkodik elfogadva, 15-ös mellette, ellene tartózkodik elfogadva, 16-os kompromisszus mellett ellene tartózkodik elfogadva. Most pedig következik az elró szavazás, a elektronikus szavazás, a jelentés tervezetről, megnyitom a szavazást. Lezárom azt, és elfogadva 41 arányban két tartózkodás mellett. Nézzük a hatos pontot, uniós iránymutatások, vallás vagy meggyőződés szabadságának előmozdításért felelős uniós külön megbizott megbizatása. Andrzej Zsib a jelentéstevő. Kedves kolléga, hozzá kívánne szólni, ha egyáltalán itt van. Ha nincs itt, akkor nyilván <laughs> ezt nem tudja megtenni. Hosszú a szavazólistánk. Hát, Egyes kompromisszus mellett ellen tartózkodik elfogadva, Kettes mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 71 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 72-es okafogyott, 3-as kompromisszus mellette, ellen tartózkodás elfogadva. 79 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 81 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizik a 81-est, Verzsia asszony módosítója, megnyitom a szavazást. elutasítva. 82 mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 82-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Szintén elutasítottuk 21-21 arányban. 4-es kompromisszus mellette ellene tartósk elfogadva, 5-ös mellette ellene elfogadva, 6-os mellette ellene tartósk elfogadva, 98 mellette ellene tartózkodás elfogadva, Ellenőrizzük a 98-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Világosan elfogadtuk. Hetes kompromisszus mellett ellen tartózkodás elfogadva. 104 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 70-es okafogyott, egyes szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 105 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 8-as kompromisszus mellette ellene tartózkodás elfogadva, 9-es kompromisszus mellett tartózkodni, és elfogadva. Tízes kompromisszumos mellett ellen tartózkodás elfogadva, 11-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 162-es mellett ellen a tartózkodás elutasítva, 163 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük? Ellenőrizzük a 163-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elutasítva. 164 mellett ellenetartósok elfogadva. es oka fogyott? Száz hatvan kettes mellett ellene tartózkodik elutasítva. Ez nem. Five. So 164 was rejected, and now is 165. 165-ösnél tartunk, mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 165-öst. Elfogadva. 12-es kompromisszós mellette ellene tartózkodás elfogadva, 13-as kompromisszós mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14 kompromisszós mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16-os kompromisszós mellette ellene Schaffhauser módosító megint csak. Mellette ellene tartózkodás Akkor a 191-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 43 nem, egy igen szavazattal. 192 mellette, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 192-est. Lezárom a szavazást elfogadva. 193 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 196 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os kompromisszus mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 210-es módosító mellette ellene tartózkodás ellenőriznünk kell a 210-est, megnyitom róla az elektronikus szavazást, lezárom azt, elfogadva. 18-as kompromisszus mellette ellene tartózkodás elfogadva, 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös módosítóról megnyitom a szavazást. Elfogadva. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 17 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 18. 18-as fogyott. Nem, a 17-est elutasítottuk, mondja az elnök, tehát a 18-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük? Megnyitom a szavazást. Elfogadva. 20-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es módosító Kán úr tollából mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 31-es módosító Michel mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 31-es módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 22-es kompromisszus mellette ellene tartózkodás elfogadva. 41-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 42-es mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 42-est. Verzsi asszony módosítója, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 43-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 44 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 45 mell... ellenőrizzük? A 44-esről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 45 mellette, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük megint csak a 45-öst, megnyitom a szavazást. Lezárom. Szintén elfogadtuk. A 46-os okafogyott, idézetek következnek, az egyes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas mellette, nincs, négyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizik az ötös számú módosított, megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elutasítva. Hatos mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrzik a hatos számú módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Szintén elutasítva. Hetest visszavonták, nyolcas, Verzsi asszony mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrzik a nyolcast, megnyitom a szavazást. Lezárom azt elfogadva. 9-es, Szolé, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, szóbeli módosító kettes számú mellette ellene tartózkodás elfogadva, és a zárószavazás következik az, az állásfoglalás tervezetről, megnyitom a szavazást. Lezárom azt, elfogadtuk, 41, egy arányban két tartózkodás mellett. Akkor most rá is térhetünk a hetes napi rendi pontra a menekültügyi és migrációs alap létrehozása. A jelentéstevő alelnökünk Visztizen úr. Ander szeretne hozzászólni? Itt van, tessék. I'm supposed to inform colleagues that amendment Arról szeretnék tájékoztatni mindenkit, hogyha a 125-ös módosítást elfogadjuk, akkor a 126-os okafogyottá válik. És akkor kezdjük is a véleménytervezett szavazását. Ez egy elég hosszú szavazás. Tízest mellette ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 77-es mellette, ellene, tartózkodás. Ez nagyon érdekes lesz, megnyitom a szavazást. Kedves, négy kollega nem szavaz, de elfogadtuk. 78-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 79-es Ferzsi asszony mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 80 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 81 mellette ellene tartózkodás el, elutasítva, 82 e, mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 82-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 83 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 83-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk mellette ellen tartózkodás, elutasítottuk 85 mellette ellen tartózkodás elutasítva. Ötös kompromisszum mellette ellen tartózkodás elfogadtuk. 90-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 91 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 92 mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 92-es López. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást egyértelműen elfogadtuk. 93 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 94 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 95 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 96 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítottuk. 97 mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 4-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 100-as mellette ellene tartózkodás Megnyitom a szavazást, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 101 mellette ellen tartózkodás elutasítva. 102 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 103 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 104 mellette, ellenet tartózkodás elutasítva, 105 mellette, ellenet tartózkodás elutasítva, 106 mellette, ellenet tartózkodás elutasítva. 107 mellette, ellenet tartózkodás elutasítva. 7, 7-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 111 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 112 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük a 112-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ötös Visztiszen mellette ellene tartózkodás elutasítva. 113 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 114 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük a 114-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Viszontlátásra. 115-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 116 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 117 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 117-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Hú, de szoros eredmények vannak ma reggel, elfogadtuk, 118 mellett ellene tartózkodás elfogadt, 119 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 120 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 121 mellette ellene tartózkodás elutasítva, mondja az elnök. Ez volt a 121-et szavaztatta az elnök, pedig a 122-es jön mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 124 mellette Nem a jó szavazólistát kaptam meg, mondják a segítőim. Nem Tajikisztáról szavazunk? Bocsánat, bocsánat. A néppárti szavazólista nem helyes, kedves kollégák. A 124-es jön. Moody, igaz? Jól mondom? Igen, akkor mellette. Ellene tartózkodás, 124-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. És most jön a 125-ös híres nevezetes mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk ellenőrizzük, jó? 125-öst ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, egyértelműen elutasítottuk. Következik a 126-os mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 126-ost, megnyitom a szavazást. Megkaphatom a saját listámat? Lezárom a szavazást elfogadtuk. 127 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 127-est, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Hol a szavazólistám? 127, ezt elfogadtuk, ugye? ez 128 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 129 mellette, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 129-est. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 130-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 131 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 132 mondja az elnök mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 133-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 134 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 135 mellette. 134-est ellenőrizzük, jó. Lezárom a szavazást, egyértelműen elutasítottuk. 135 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 136 Módi mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 137 mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőr, ellenőrizzük a 137-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 138 mellette, ellene tartózkodás, elutasítva 139 mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 139-est, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 140-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 141 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 142 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-7-8 blokk mellette ellene tartózkodás elutasítva. 144, 140, 649 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 145, 147, 151 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 143, 148, 150 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Nem, elfogadtuk. Jó szemük van. 152-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 153 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 154 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 155 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 156 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 157 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 157 es megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 158 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 159 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 160 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 160 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 162 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 162-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 163 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 164 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 165 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 165-öst, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 166 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 167 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 9-es Vistisen mellette ellene tartózkodás elutasítva. 168 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 169 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 170-es mellette ellene tartózkodás Ellenőrizzük a 170-est, megnyitom a szavazást. The vote is closed. This has been... Lezárom a szavazást elutasítva. 171. 171 verzsia mellette ellene, tartózkodás elutasítva 172 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 173 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 174 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 175 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 176 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 177 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Visztizen Verzsia csata ez az vélemény, és ez a szavazás hihetetlen. 178 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 179 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 180 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 181 mellette ellene tartózkodás elutasítva, de ellenőrizzük a 181-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 182 mellette ellene tartózkodás elutasítva 183 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 184 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 185 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 186 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 187 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 188 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 189 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Preambulum. 12-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 13 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 1-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 17-es versia mellette ellene tartózkodás elutasítva, 18 mellette ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 18 as megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 19-es, Epitideus mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 2-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 20-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 21 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 22 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 26 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 3-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 31 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 31-est, megnyitom a szavazást. Nagyon sok a tartózkodás, úgy látom. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 32-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, 33 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 34 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 34-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Polszt asszony mellette, akkor elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 39-es mellette ellene tartózkodás. A 39-est ellenőrizni kell, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 40-es Epitideus mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 41 mellette, ellene tartózkodás, 41-est ellenőrizzük. Verzsia. Lezárom a szavazást, elutasítva. 42-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 43-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 45-ös Castaldo jelentés mellette ellene tartózkodás, pontosabban módosító, elfogadtuk 46-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 47-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizni kell a 47-est, géppel nézzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. ...48-asról nem szavazunk, 49-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 52-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 54-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizni kell az 54-est. Miss Post, you are decisive. Post asszony szavazata számít most már többet szer, Elfogadtuk. 55-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 56-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 57 es 58-as azok kiesnek, 59-es verzsien módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 60-as brakkultól mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 61-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 62 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 63-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 64-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 65-ös mellette ellene tartózkodás 66-os kellett volna mondanom, igen, mert 65-ös késik, 66-os mellette ellene tartózkodás elutasítva 60, 5-ös mellette, ellene tartózkodás, ellenőriznünk kell a 65-öst, mellett, pontosabban megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és hála fasztasszonynak elfogadtuk. 67-esről nem szavazunk, de, nem, de, nem, de, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 68-as mellette elfogadtuk, 69 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 70-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 71-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 72-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizni kell a 72-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 73-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizni kell ezt is. Zajlik a szavazás a 73-asról, lezárom, elutasítva. 74 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 75 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 76 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 70 hetes helyet a preambulum bekezdések jönnek, mellett ellenet tartózkodás elfogadtuk, a 11-est, és akkor most a záró szavazás következik, szavazógéppel a módosított vélemény egészéről. The vote is closed. And this... Lezárom a szavazást, elutasítottuk 19-24 arányban. Mr. Brock. Brock úr, parancsolja. Köszönöm szépen. Egy szavazatmagyarázatot szeretnék leadni. Én nagy híve vagyok ennek a tervezett alapnak, de jobb lett volna, hogyha több konzultációt és több kompromisszumot folytattunk és kötöttünk volna. Mert ez így egy félig előkészített szöveg volt, és ezért is nem tudtam megszavazni végül az egész szöveget. Köszönjük a szavazat magyarázatot. Kíván-e még valaki megszólalni? Epidideos úr. Köszönöm, elnök úr. Mi is nemmel szavaztunk, mert elfogadhatatlan, hogy komplet népek, nemzetek szenvedjenek gazdasági okok miatt az Európai Unión belül. Az illegális migránsok pedig ezt még súlyosbítják. Köszönjük Epidedeus úrnak. Annelitz. Visszautasítom az utolsó megjegyzést, és Brock úr véleményét sem osztom, hogy nem történt erőfeszítés a kompromisszumok keresésére, találására. Inkább arról van itt szó, hogy már a kampány zajlik, és ezért szavaznak egyesek úgy, ahogy. Köszönöm szépen! Asztrovics Lutus úr. Köszönöm. Csak egy alde nyilatkozatot szeretnék tenni. Mi megszavaztuk ezt a szöveget, de hát ugye így elvesztettük a szavazást. Nekünk sem tetszett egyébként, ahogy ez a vélemény megszületett. Nem volt konzultáció róla, a néppárt, a szocialisták és a liberálisok és a GÜE néhány témában tudtunk közös véleményt kialakítani, de ez nem volt elég. És az, hogy ezt a véleményt most nem fogadták el, ez azt jelenti, hogy most egy értelmező nyilatkozatot kell kérnünk, ami persze szándékainkkal szembe megy. Ett től erre az alapra még szükség van. Sajnálatos, hogy ez lett a mai szavazás eredménye. Ahogy én értem ezt a helyzetet, akkor magát a véleményt ugye nem fogadtuk el, de a téma nem kerül le a napirendről, és a Libe Bizottságban még zajlik egy párhuzamos munka, amit ebből meg lehet menteni, talán ott kell megmenteni, de a mi részünkről itt ez le van zárva. Mikor lesz a libeszavazás? Akkor mindenki tudja, hogy mi a helyzet, és utolsó szavazásunk következik, a nyolcas pont integrált határmenedzsment alap és a határvédelem gyakorlatias védelme. Kukán kolléga ennek a szövegnek a gazdája. Nem kíván megszólalni, szavazzunk akkor. Egy blokkos szavazással kezdünk. 64-től a 116-osig ki támogatja, elfogadtuk, mert mindenki igennel szavazott mellette ellene. A 44-esről szavaznánk, de ellenőrizni kell. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. Posztasszony elment. és ez nem változtat a helyzeten. 45-ös mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 47-es mellette ellene tartózkodás. Úgy tűnik, hogy elfogadtuk, de jobb, ha ellenőrizzük. a 47-est. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 48-asról nem szavazunk. 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 50-es mellette ellene tartózkodás ellenőrzést igényel az 50-es. Lezárom. Elutasítottuk. 51-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 52-es mellette, ellene, tartózkodás ellenőrzést igényel. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 53-as mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizni kell ezt is, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 54-es mellette ellenet elutasítva, 55-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 56-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 57-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 58-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 59-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 60-as mellette ellene tartózkodás ellenőrzést igényel a dolog. 60-asról megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva, 61 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 62 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 63 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizni kell a 63-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. Verzsi asszony nagyon sokat dolgozott. 65-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 66-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 67-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 72-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 73-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 74 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 75-es mellette ellene elutasítva. 76 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 77 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 78 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 80-as mellette ellene tartózkodás. A 80-ast ellenőrizni kell, a liberálisok igennel szavaznak, ha jól látom. Elutasítottuk. 81-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 82-es mellette ellene tartózkodás. A 82-est ellenőrizni kell. Elfogadtuk. 83-as mellette ellene elutasítva. 84-es mellette elutasítva. 85-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 86 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 87-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 88-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrzést kérnek a 88-asról legyen, ha lennie kell. Elfogadtuk. 89 mellette ellene tartózkodás 90-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 91 mellette ellen tartózkodás elfogadtuk. 94 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 95 mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk, elutasítottuk? Ki mit mond? Ellenőrizzük. elfogadtuk. 96 mellette ellen tartózkodás elutasítva. 97 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 98 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 100-as mellette ellene elfogadtuk. 101 mellette ellene kettő már most jön a 102, mellett ellene elutasítva 103, mellette ellene tartózkodás elutasítva 104, mellette ellene tartózkodás elutasítva 150, mellette ellene tartózkodás elutasítva 106, mellette ellene tartózkodás elutasítva 107, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kukán úr, mellette ellene tartózkodás 108 mellette ellene tartózkodás 108-ast meg kell néznünk géppel is. ...109 mellette, ellene tartózkodás. 110 mellette, ellene elutasítva. 111 mellette, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 113-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 114 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 115 mellette ellene elfogadtuk, 117 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 118 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 119 mellette tartózkodás elutasítva, 3 as Kukán mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 120 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 121 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 122 ellene tartózkodás elutasítva, 123 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 124 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 125 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 126 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 127 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 128 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 129 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrzést kérnek a 129-esről. Free missing. Hárman még nem szavaztak. Elutasítva. 130 mellette ellene tartózkodás. A liberálisok, nem tudom, hogy hogy szavaznak, 130-asról megnyitom a szavazást. Lezárva, elutasítva. 131 <clears throat> mellette, ellene, talál, ö, tartózkodás. 131-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Egyértelműen elutasítva 132 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 133 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 134 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 135 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 100... 135, ellenőrizzük. Elutasítva. 136 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 137 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 138 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 139 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 140 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 141 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 142 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 143 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 144 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 145 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 146 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 147 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 148 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 149 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 150 mellette, ellene tartózkodás elutas, elfogadva, 151 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 152 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 153 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 154 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 155 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 156 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 157 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 158 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 159 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Most pedig következzen jó pár preambulum bekezdés. 5-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 6-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 7-es mellette, ellene tartózkodás ellenőrizik a 7-es számot, megnyitom a szavazást. Fitto, a hetes számúról szavazunk. Lezárom a szavazást. Egyértelműen elutasítva 8-as mellette, ellene tartózkodás, elutasítva 9 mellette, ellene tartózkodás, elutasítva 10 mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. Ellenőrzzük a 10-es számút, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 11-es mellette, ellene, tartózkodásra utasítva, 12-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 13-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 14 mellette, ellene, tart, elutasítva, 15 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 16-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 17-es mell- mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 18-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 19-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 20-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 21 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 22 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 23-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 24 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 25 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 26 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 27 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 28 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 29 mellett és 30 mellettük ellenük tartózkodás elutasítva. 31 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 32 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 33 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 34 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 35 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 36 mellette, ellene tartózkodás, ellenőrzik a 36 ost megnyitom a szavazást. lezárom elutasítva. Egyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 37 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 38 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 39 mell 38-ast ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. El már elment. 39 Verzsi asszony mellette ellene tartózkodás elutasítva. 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 41 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 42 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 43 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Még két szavazás lesz. Préda úr. Préda úr, szeretnék gratulálni Verzsia asszonynak. 113 módosítót nyújtott ugyanis be. Azt hiszem, hogy ez egy rekord a szakbizottságban. Nagyon köszönöm. Verzsia asszony, mindig örömömre szolgál, hogyha a gratulációt hallok Préda úrtól. Okay. Une nouvelle amitié új barátság születésének vagyunk tanúi. A 43-asról még nem szó. Arról már szavaztunk? Szavaztunk a 43-asról. Akkor még kettő dolog van. Négyes, Frunzulika mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. És most pedig következik az elektronikus szavazás az ilyenként két módosított jelentés tervezetről. Lezárom a szavazást, elfogadtuk 32-4 arányban. Köszönöm kollégák, hogy részt vettek a szavazáson. 15 perccel hosszabb volt ez, mint vártuk. In three minutes we will continue our meeting. Négy perc múlva folytatjuk az ülésünket. Good morning again from my side. Üdvözlök mindenkit! Nem először elnöklöm ezt az ülést, de mégis úgy érzem. Hát Préda úr most be kell elégednie velem. Legalább egy órára. Akkor folytatjuk a napi rendel partnerség és együttműködési megállapodás megkötése Türkmenisztánnal. Vanescu asszonyt kérdezem, hogy kérem, hogy mutassa be a jelentését. Köszönöm szépen, elnök úr. Mogherini asszony bejelentéseit nagy örömmel hallottam, hogy delegációt küldünk Türkmenisztánba az Európai Unió részéről. Ez egy nagyon fontos előrelépés. Az Európai Parlament kérése pozitív választ kapott, és a célunk az, hogy Türkmenisztánnal a stratégiai témákban az emberi jogok, az klímaváltozás, az energia, a e, jogállamiság témájában stratégiai partnerséget e, e, folytassunk. Ami a szöveget illeti, és az állásfoglalás szövegét illeti, ez az eljárás lehetővé teszi, hogy a véleményünket meg, megfogalmazzuk az egyetértés megadása előtt, és a következő elemeket szeretnénk bevenni ebben rövid távú megvalósítható és hiteles referenciaértékek meghatározása, illetve hosszú távú ajánlások a jogállamiság, a szabadság, emberi jogok, stb. témájában, és az emberi jogi monitorozási mechanizmus létrehozása, amelyet Mogherini asszony javasolt. Remélem, hogy sikerül egy közös nevezőre jutni a többi frakcióval a rövid és a hosszú távú feltételek meghatározásában, amely a jövőbeni együttműködésünket határozza meg Türkmenisztánnal rendszeresen értékeljük majd, a, és felülvizsgáljuk a folyamatot, és a szükség esetén újraindítjuk a konszent eljárást. Azt kérem a kollégáktól és az ennyi jelentéstevőktől, hogy a módosító javaslatokat nyújtsák be, és biztos vagyok benne, hogy nagyon jó lesz az együttműködés, és a végén hatékony és jó szöveget fogadunk el. Az december 11-ig lehet módosításokat benyújtani 11 óráig. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Manesko asszonynak. Most emlékeztetni szeretnék mindenkit arra, hogy nagyon el, nagyon nagy késésben vagyunk, mert hosszú volt a szavazás, és 10-15-re le kell zárnunk ezt a jelentést és a következő jelentéseket, hogy az együttes ülést megtarthassuk a Fejlesztési Bizottsággal. Ön említette a határidőt, de Áli úr szeretne még hozzászólni. Két perc maximum, jó? Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Árnyék jelentéstevő vagyok az ALDE részéről. Manescu asszony, kedves kollégák, gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek a jelentéséhez, a köztes jelentéséhez, ez kiegyensúlyozottan taglalja az EU és Turkmenisztán kapcsolatainak helyzetét, a legújabb fejleményeket. Nagyra értékeljük ezt a megközelítést, amelynek a lényege a, hossz, a rövid távú benchmarkok meghatározása, referenciáték meghatározása és hosszú távú ajánlások megfogalmazása. Szeretnénk néhány kiegészítést tenni. Ami az emberi jogokat illeti, vannak bátorító lépések, az átfogató, nem, átfogó nemzeti cselekvési terv elfogadása 2016-ban emberi jogokban, illetve az első ombudsman kinevezése illetve a felülvizsgált alkotmány. Emellett még mindig nagy hézagok vannak a legislatív keretben, amelyet Türkmenisztán fogadott el, és ezt hatékonyan végre kellene hajtani. Ami a demokráciát illeti, nagyon fontos, hogy a végrehajtó, jogalkotó és bírósági hatalom elváljon egymástól, és meg kell hallgatni a nemzetközi szakértőket az alkotmánynak való megfelelés eh, témájában. Vég, és hangsúlyoznunk kell a pluralista demokrácia iránti ö, eh, ö, eh, demokrácia elfogadásának fontosságát. A harmadszor pedig nem szabad alá, eh, érték, alá értékelni azt, hogy alábecsülni ezt, hogy mennyire fontos a nyitottság, eh, a monitorozás, a nemzetközi szervezetekkel való együttműködés. Türkmenisztán részéről fontos az együttműködés ezeken a területeken. Negyedszer a Türkmenisztán nagy szerepet játszik a regionális stabilitásban, együttműködésben, és ez a helyi stabilitás meg kialakításában és a nagy kihívásokkal szembeni fellépésben fontos szerepet játszik, ilyen például a határon átnyúló szervezetbűnözés, a, migrá- a, a terrorizmus, az illegális bevándorlás, stb. A preventív diplomácia fontos szerepet játszik a konfliktusok megelőzésében, és elengedhetetlen, hogy az Európai Parlamentet tájékoztassák az emberi jogi demokrácia elvek végrehajtásáról, amelyek szerepelnek, helyet kaptak ebben az egyezményben. Köszönöm szépen. Most pedig Boris Jarocsevicsnek adom meg a szót az EKS közép-ázsiai osztályáról. Tessék, köszönöm szépen. Üdvözöljük természetesen ezt a jelentést. Mogherini asszony, a főképviselő asszony egy valóban a delegáció megnyitását javasolta az elkövetkezendő évben és ez lehetővé teszi azt, hogy szorosabban figyelemmel kísérjük az emberi jogi fejleményeket az országban, és egy egyértelműbb párbeszédet tudjunk folytatni a kormányjal, és monitorozzuk a különböző egyezmények végrehajtását, amelyeket Türkmenisztánnal kötöttünk. Emellett realisztikusnak kell lennünk, a változások nem elvárhatók egyik napról a másikra, ez egy hosszú távú folyamat, ezt láttuk Üzbegisztán esetében is, de nagyon fontos, hogy egy jó alapot határozzunk meg, annak érdekében, hogy támogassuk a reformokat, e, e, ezek végrehajtását. Türkmenisztán szerepét is nagyra értékeljük, amelyet a regionális együttműködésben játszik. De tíz napja miniszteri ülésre került sor, Türkmenisztán jelen volt, és láttuk, hogy Türkmenisztán fontos szerepet játszik az ország vízkezelési programjában. Nagyra értékeljük ezt a jelentést, de legyünk realisztikusak azzal kapcsolatban, hogy rövid távon mit lehet elérni ebben az országban. Köszönöm szépen! Arra szeretnék emlékeztetni mindenkinek, hogy a második véleménycsere január 21-en lesz, és február 4-én fogunk szavazni a szakbizottságban, és március 1-én a plenárison. A következő napi rendi pont nem más, mint az EU-orosz politikai kapcsolatok. a jelentés tervezetet, Kányette az, hogy jelentés tervezetét vitatjuk meg. Nyilván önök is tudják, hogy az Oroszországgal való kapcsolatok nehezek voltak az elmúlt években, és ezek főleg az ukrán háborúra vezethetők vissza ezek a nehézségek, a Krímfélsziget elfoglalására, e, illetve a Minszki Egyezmény e, végrehajtásának nehézségeire. Múlt héten azt láttuk, hogy eszkalálódott a helyzet az Azofi tenger, tengeren is, számos incidensre került sor, amelyeket egyetemen elítéltünk. Látnunk kell az orosz részéről a jó szándékot, és azt várjuk, hogy az adott tengeri szoroson helyreállítsa a hozzáférést. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Kányete asszony. Négy év telt el a Landsbergis jelentés elfogadása óta, amely az EU-orosz kapcsolatokról szól, és hát azt kell mondjam, hogy ezek a kapcsolatok még nehezebb helyzetben vannak, mint 2015-ben. 2015-ös jelentés óta Oroszország destruktív módon lépett fel Szíriában, az Assad rezsimet támogatta. Emellett agresszív katonai fellépéseket tapasztaltunk, illetve katonai egyezményeket, illetve a fegyver használattal kapcsolatos egyezmények megsértésért, megsértését. Cyber támadásokra került sor a, annak érdekében, hogy zavarják a választásokat, megzavarják az európai társadalmat az európaiak elleni támadásokra is sor került európai felségterületen, orosz, illetve külföldi állampolgárokkal szemben, említeném itt Oleg Szenszobot is, illetve vegyi támadást, biológiai támadást is végzett. Moszkva az a Donbassi illegális és szabálytalan választásokat támogatta, illetve a legújabb, az azovi tengeren megvalósuló Ukrajna elleni fellépés is látjuk. Ez oda vezet, hogy újra kell értékelnünk a kapcsolatainkat. A jelentésemben számos dolgot vetek fel. Az, ez egy elavult EU-orosz partnerség egyezmény, ami még mindig életben van, ezt meg kell szüntetni, szankciókat kell bevezetni, célzott személyes szankciókat is, aztán egy Európai Uniós vízum tilalmat és eszközbefagyasztást kell érvényesíteni Európában konkrét orosz személyek ellen. Aztán a az európai energia eh, politikának nem megfelelő eh, energiaberuházásokat meg kell eh, szüntetni. Aztán az aranyvízum útlevél programok felfüggesztése, támogatni kell az európai értékek terjesztését orosz nyelven. Azt gondolom, hogy az öt elv, ami éppen 2016 márciusában a külügyi tanácson megalapodtunk, ezeket fenn kell tartani. Az egyik a szelektív fellépés, tehát a globális kihívásokban a klímaváltozás, az atomfegyverek visszaszorítása, illetve a terrorizmus elleni harcban még mindig találkozni kell és együtt kell működni. Fontos találni módot arra, hogy a jelenlegi feszültségeket leépítsük, megállapítsuk, hogy melyek azok az intézkedések, amelyekre eh, szükség van ahhoz, hogy a félreértéseket elkerüljük. Ebben az összefüggésben ösztönzöm a konzultációt Oroszországban, hogy a civil és katonai eh, támadásokat elkerüljük. A eh, Dombasi medencében, illetve az Azovi tengeren lévő konfliktusokat el, el kell kerülni. Kedves kollégák, most arról van szó, hogy el kell kerülnünk azt, hogy ezek az incidensek katonai szintre emelkedjenek. Most ezek a katonai konfliktusok elkerülésén dolgozunk, és nem pedig egy átfogó egyezményen. Most nincs itt az ideje annak, hogy egy nagy átfogó kezdeményezést indítsunk, de ez nem jelenti azt, hogy vissza kell vonulnunk erről a frontról, az Európai Uniónak az emberek közötti kapcsolatokat kell támogatnia, az akadémia, az egyetemek, a diákok közötti kapcsolatokat, az emberjogi eh, jogvédők, az független média és az oknyomozó újságírók munkáját. Azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy eh, felébredjünk az illúziókból és az álmokból, nézzünk szembe a, eh, a valósággal, a jogállamiságon alapuló demokrácia, a mi alap alapelvünk, igen, elnök úr, látom, hogy megy az idő, a gyümölcsöző párbeszédre számítok, és az önök együttműködésére. A módosítások benyújtásának határideje január 10, 11 óra. Végül pedig, hadd mondjam el, hogy nagyon ritkán beszélek a szakbizottságban, ezért azt gondolom, hogy annál is fontosabb, hogy elmondjam a véleményemet el a kérdésem ebben a kérdésben. Köszönöm elnök. Köszönöm Jakonszári eh, úr eh, nevében kell hozzászólnom. Ő sajnos nem tudott eljönni, és eh, mert a finn finnországi függetlenségi napon vesz részt, 101 éve független Finnország, úgyhogy nyilván megértik, hogy ott van ezen az ünnepségem. Tehát eh, Nekonszári asszony nevében köszönöm a jelentéstevő eh, munkáját. Egyértelmű és egyetértek abban, hogy a bizalom nagyon alacsony szinten van mind a két oldalon. Az együttműködés zsákutcába került, nagy kihívások előtt áll. Sajnálatos, hogy a Minszki egyezményt nem sikerült végrehajtani, és hogy a helyzet nem javult. Nem kérdés, Teljesen világos, hogy az Oroszországgal való kapcsolatainkat a nemzetközi jog tiszteletben tartására kell alapozni. Ilyen nehéz helyzetben mindenképpen bölcs lenne a pozitív területeket életben tartani, ahol konstruktív együttműködés létezik, például az északi dimenzió partnerség, határon átnyúló együttműködés, az Arkt tiszi eh, együttműködésben um, a az Iránnal való mm, nukleáris egyezmény fenntartásában. Nagyon fontos, hogy olyan utakat, módokat találjunk, amelyekkel a jelenlegi feszültséget le lehet építeni, csökkenteni lehet. Az orosz parlamenti kollégákkal való együttműködés ebben a kontextusban fontos lenne. Elengedhetetlen, hogy mind a két oldal leépítse az akadályokat, hogy az EU-orosz delegáció parlamentközi delegáció ülésére sor kerülhesse. Fontos fenntartani a szelektív engagement politikáját, a kihívá, digitalizáció kihívásai szintén ellen, mind, mind a két fél előtt megfigyelhetők. Az, a mesterséges intelligencia, a robot technológia fejlődése. Még egy utolsó dolog, meg kell említeni azt, hogy Oroszország támogatja a szélső jobb oldalt Európában, illetve a félrevezető információk terjesztését. Ennek gátat kell szabni. A félrevezető információk terjesztése elfogadhatatlan. Sajnos egyes Európai Uniós országokban is szebe kell néznünk ezzel, például Magyarországon. Magyarországon. E, Jakonszáli asszony e, árnyék jelentéstevő gondolatait mondtam el, most pedig Préda következik. Köszönöm, <clears throat> elnök úr. Először is gratulálni szeretnék kollégánknak, Szandrának, jelentéstevőnek ezért a remek munkáért, amit ezzel tervezettel kapcsolatosan végzett, amely jól leírja az EU és Oroszország közötti jelenlegi kapcsolatokat. Mindannyian tudjuk, hogy az együttműködés ezzel az országgal problematikus, mert nehéz Putyint partnernek neveznünk. Nyugtalanító fejlemények tanúi voltunk ezen elmúlt években. A G20-ak argentinai ülése óta Oroszország folytatja a háborút Ukrajna ellen, az ukrán vezetők ugyanakkor hatalmon maradnak. Ez egy világos kijelentés volt, és ez sok mindent tükröz. Oroszország szándékát is, hogy továbbra is egyoldalú megközelítést alkalmazzon a nemzeti jog megsértés, nemzetközi jog megsértésével és a nemzetközi fórumok felhívásainak figyelmen kívül hatásával. Ez tehát a jelenlegi helyzet és mindezen Putyin által okozott kellemetlenségek ellenére az EU továbbra is bízik abban, hogy egy enge együttműködés folytatódhat, hiszen a párbeszéd középpontjában az értékeink állnak, mely értékeket Oroszország nehezen tudja elfogadni. Remélhetőleg új együttműködési formát találunk majd Oroszországgal, azon területeken, ahol ez szükséges, és ahol közös érdekeink állnak fenn. És szelektív megközelítést javaslok az energiabiztonság, a terrorizmus elleni küzdelem, a szervezett bűnözés és más területek kapcsán ne feledkezzünk meg arról, hogy Oroszország nem csupán Putyinból áll, hanem ott van az orosz nép is. Kötelezettségünk tehát, hogy megőrizzük a kommunikációs csatornákat, ezek továbbra is nyitva maradjanak az orosz társadalommal. Csak így módon segíthetünk az orosz társadalomnak, hogy a demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok területén fejlődhessen. Tehát a people-to-people kapcsolattartás nagyon fontos, ezt ösztönözni és folytatni kell. Az orosz civil társadalmat, az emberi jogi aktivistákat, a független médiát segíteni kell. A múlt héten rögtön be is fejezem, a Memorial Human Rights Centernek volt itt egy rendezvénye. Aztán ugye itt zsákutca van Oroszországgal kapcsolatosan, a az Ukrajna, Grúzia, vagy akár Moldáviával kapcsolatosan tanúsított orosz magatartás okán is. Még egyszer köszönöm a megértésüket. Next, uh, Mr. Astrovicius, please. Astrovicius úr következik. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, kollégák. Szeretnék gratulálni a ma bemutatott véleménytervezethez. Fontos lépés ez. És sok érdemi javaslatot tartalmaz, és ebben a jelentésben valamennyi ide vonatkozó tevékenységünket összefoglaljuk, és átfogó képet kaphatunk róla. Az Európai Unió és az orosz kapcsolatok, vagy Unió orosz kapcsolatai nagyon mély ponton vannak. és szükséges volt a kritikus újraértékelés, de sajnos inkább csak vágyálmokat fogalmazunk meg, és tényeket, de nem nagyon lépünk előre, nem javul a kapcsolat. Az Európai Unió nemzetközi jogalapján két oldalú megállapodások alapján, a párbeszéd alapján érdekében lép fel, az oroszok pedig újra meg újra hát hátsó szándékkal és erőszakosan. A dezinformációs tevékenység tömeges és elfogadhatatlan, botrányos, ami a médiában zajlik, a szociális médiumokon. Ez egy nyílt háború az európai értékek ellen, az objektív információk ásása érdekében. És eddig valahogy mindig egy lépéssel az oroszok előtt jártunk, most mintha lemaradtunk volna. Szerintem a jelentésben konkrétan meg fog, kéne fogalmaznunk a véleményünket a Magnitsky törvény kapcsán is, hogy és le kéne szögeznünk, hogy az emberi jogok megsértőit, lábbal tipróit mi bíróság elé kívánjuk állítatni. Volt erre a külügyminiszterek tanácsán egy holland javaslat. És a minisztereink úgy szeretnék hagyni ezt a szímet ahogy van. A Magnitsky törvény ugyanis szimbolikussá vált. Kérhetem, hogy fejezze be a gondolatmenetét lassan? Igen, tehát az Európai Unió már fogadott el hasonló ö, szövegeket, ö, Egyesült Királyság, Észtország ö, köre, és ezt európai szintre kellene emelni. Köszönjük! Ezzel az orosz-EU kapcsolatokról szóló napirendi pontunknak a végére értünk. A módosítókat január 10-én 11 óráig kell benyújtani. A következő témánk a 2017-es év mentesítése, a külügyi szolgálat mentesítése ezen belül, és Múdi asszonynak adom meg a szót, hogy bevezesse a témát. Köszönöm, elnök úr! Nina Gilt képviselem, aki ma nem tudott eljönni. A külügyi szolgálat költségvetésének mentesítése kapcsán. A kolléganőm öt dolgot szeretne leszögezni, ezeket most felolvasom fontosnak tartja, hogy a külügyi fellépések során modernizáljunk és modernizáljuk és javítsuk a stratégiai kommunikációt. További racionalizációra van szükség az EU választási megfigyelési misszióinak szervezése területén. nagyon kevés szolgáltató van EOM területen, és emiatt nehéz levinni az árakat, a költségeket. A delegációkon dolgozó személyzet vonatkozásában 2018-ban bevezettek egy új szociális ellátó struktúrát, ezt tovább kell fejleszteni, további erőfeszítéseket kell level tenni annak érdekében, hogy a középvezetői szinten több nő dolgozzon a külügyi szolgálatnál, és a hiba arányt csökkenteni kell. Ez korábban csökkent, most az év vége felé újra emelkedett, ezzel foglalkozni kell. A bizottság és végrehajtó ügynökségei mentesítése kapcsán Nina a következőket szeretné elmondani. Szigorú auditokra van szükség. Egyetért azokkal az ajánlásokkal, amiket a számbevőszék fogalmazott meg a Global Europe témakörben, és ezek gyors végrehajtását követeli, és a megfigyelői missziók jobb, hatékonyabb költségvetési kistafíroz, vását. negyedsorban pedig az EU támogatások láthatóbbá tételét, tehát ahova pénz folyik, ott látni kell, hogy ez az EU-tól jön. És a bizottság mentesítése kapcsán leszögezi Nina, hogy a feltételesség elvét nem használták annyira, mint kellett és lehetett volna továbbra is a direct management érvényesül, kevésbé a civil társadalom felkarolása, és a törökországi menekült helyzettel és megállapodással és a pénzügyi kártyás támogatással kapcsolatban is kritikusan nyilatkozik. Ha van kérdésük, akkor Nina szívesen válaszol december 11-én 11 óráig lehet a módosítókat benyújtani. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm. Most a néppárt részéről Préda urat szólítom, de mondom, hogy maximum két percben szólhat föl bárki. Köszönöm, akkor ez nem az én hibám. Szeretnék itt beszélni mindkét mentesítésről, először a külügyi szolgálatéről. Először is elmondanám, hogy ahogyan a főképviselős elmondta a Költségvetés Elemzési Szakbizottság találkozóján, korlátozottak a források, tehát a felhasználás módját kell javítani, és üdvözlöm a főképviselő hajlandóságát, hogy a szervőszék korábbi ajánlásait figyelembe vette, és megpróbálta javítani az intézmény működését a források jobb felhasználását célozva. A szervevőszék ajánlása kedvező több szempontból. Az adminisztratív költségvetés materiális hibát nem mutat fel, ami a stratégiai kommunikációt illeti, ez nagyon fontos, sokkal többet kell ebbe fektetni, ami a kompetenciákat, a kapacitást illeti. Két héttel ezelőtt volt egy kerekasztal a fake news-zal kapcsolatosan, a Moldávia esetére koncentrálva. Itt jobb, hogyha azokat a személyeket mobilizáljuk, akik ismerik a helyi kontextust, ami nem ugyanaz Nyugat- és Kelet-Európában. Itt hatékony diplomáciai stratégiára van szükség, az EU és finanszírozásának láthatóságát, illetően még lehet javítani a dolgokon, az NACI-t illetően is. Aztán itt van a nemek közötti egyenlőség kérdése, a külügyi szolgálat munkatársait illetően. Azt hiszem, hogy most az Európai Bizottság mentesítésénél még egyszer el is elítéljük a külügyi szolgált esetét. A szemvőszék véleménye inkább kedvező, és üdvözli a bizottság azon hajlandóságát, hogy végrehajtsa a jelentés ajánlásait. Van itt valóban egy probléma, a számvevőszék szúrópróbaszerű vizsgálatának vitásával kapcsolatosan. Itt meg kell nézni, hogy hogyan lehet ellenőrizni hatékonyan a források felhasználását, ami az IPET és az alapok felhasználását illeti. Itt a szemvőszék jelentéseiben folyamatosan felmerül egy fontos elem, és itt rámutatnak, hogy a kedvezményezett országoknak hatékonyabban kell felhasználni ezeket a forrásokat, és mérhető mutatókra van szükség, hogy ezen kapacitást mérni lehessen fontos a tagjelölt és lehetséges tagjelölt országok azon hajlandóság, hogy javítsák ezt az administratív kapacitást, ami a költségvetést illeti a bizottságnak, szigorúbbnak kell lennie, azt vizsgálva, hogy a feltételek fennállnak-e az adott források elköltésére, hogy a szemvőszék is rámutatott. Aztán a választási megfigyelő missziókat illetően, ennek, ebben van bizonyos tapasztalatom, és azt hiszem, hogy a külügyi szolgálat és a bizottság jó, hogyha együtt elgondolkodnak azon, hogy milyen javításokra lenne lehetőség e területen. Vannak itt még más szempontok is, mint a törökországi menekültügyi alap, Niger, Nigerben és Maliban az otthoni misszió kapacitás javítása, vagy itt meg kell említeni még a szemvőszék hozzájárulását is. Köszönöm. Thank you very much. And then I'll call upon Mr. Bist. Köszönöm szépen, most Visztiten urat szólítom. Én rövid leszek. Köszönöm az előadónak a szöveget. Én négy témában nyújtottam be módosítót, a megfigyelő missziók vonatkozásában, ezeket jobban kéne igazgatni, irányítani. Erősebb hangsúlyt helyeznék a tagállamok felelősségére, és a külügyi politika, külpolitika tagállami meghatározására. A Task Force tekintetében is van módosítom, javaslatom. Földrajzi indikátorokat jobban figyelembe kéne venni, és a negyedik pedig a török országi csatlakozási alap vonatkozásában. Köszönjük Viszpiszen úr! A módosítók benyújtási határideje december 11-11 óra. Csak röviden még, elnök úr, tényleg röviden, a mentesítéshez egy aspektusról ne feledkezzünk el. Néner Gilnek volt egy kritikus megjegyzése a választási megfigyelő missziókkal kapcsolatban és ezeknek a pénzügyi kezelése vonatkozásában. Ezen a területen szerintem megvédhető az eddigi sok éves eljárás, a, a gyors eljárás ugyanis indokolt, mert gyakran az ilyen választási megbízások hirtelen jönnek, a, a körülmények nem kiszámíthatóak. Például olyan is történt, hogy kénytelenek voltak a választási megfigyelők egy páncélozó gépjárművet bérelni. Nos, ilyenek, ilyen hatásokat nem lehet mindig tökéletesen tervezni, és nem véletlen, hogy itt néha váratlan költségek adódnak, ez a műfaj jellegéből adódik, és bár támogatom, hogy általában legyen jobb a pénzügyi ö, menedzsment, de ne lőjünk túl a célon, ne túlozzunk. Köszönjük szépen, Gáler úr, akkor most ezzel erről a témáról a vitát lezárom. Következő napirendi pontunk az EU kapacitás építése konfliktus megelőzési területen. Szalaja Post az előadó, de emlékeztetem a kollégákat, hogy erről lesz majd még hosszabban is vita. Nem most kell mindent elmondani, lehet majd később is. Tessék, Szalaja. Köszönöm, elnök úr. Nem könnyű ebben a témában röviden beszélni, de megpróbálom. Örülök, hogy megírhatom ezt a tervezetet a mediációról, a kapacitásépítésről. Azt hiszem abban egyetértünk, hogy a konfliktus megelőzés, a mediáció nagyon fontos tevékenységei az EU-nak, hiszen ez a megelőzés szolgálja, és érdemes ebbe belefektetni. A konfliktus megelőzés már az EU létrejöttekor is ugye fő szempont volt, a tagállamok közötti konfliktusok kibeszélésére szolgál maga az EU. És ezt a kapacitást is így kell felfogni, hogy ez egy nagyon fontos eszköz más országok vonatkozásában és a szöveg azt vizsgálja, hogy az egyes EU intézmények hogyan tudnának koherensebben fellépni, erőteljesebben fellépni. Az egyeztetések során minden érintett kifejezte igényét, hogy ezt egy magasabb szinten kéne integrálni, koordinálni ezt a tevékenységet, és mivel transformatív ereje lehet az ilyen fellépéseknek, a demokrácia építés segítheti, a nemek között egyenlőséget az, az egyéb társadalmi feszültségek kezelésének keretét adja. Ez a jelentés tehát arra emlékeztet minket, hogy ez egy alkotmányos kötelezettsége vállalása az EU-nak, és az EU a nemzetközi szervezetekben nagyon dinamikusan jelen van, az egyik legnagyobb donor a világban. Tehát ehhez nagyobb felelősség is társul, hogyha a világban hallatni akarjuk a hangunkat általában. És ehhez külső finanszírozási forrásokra is szükség van, ezeket jobban kéne felhasználni. De a saját kötelezettségvállalásainkat is érdemes lenne növelni. A főképviselő asszony már többször elmondta, hogy alulfinanszírozott ez a terület. Az Európai Parlament egyre több külügyi diplomáciai feladatot kap vállal, és ennek is meg kell felelni költségvetési értelemben is. A világban meglévő konfliktus zónákban a nők kiemelt védelme pedig kiemelt feladat, mert minden válságzónában első körben a nők és a gyerekek szenvedik meg a konfliktust, és ha ezt a tevékenységet nem támogatjuk, akkor a saját hitelességünket ássuk alá. Tehát a nőjogi, nemzetközi nőjogi nővédelmi erőfeszítéseinket eh, erősíteni kell a konfliktus megelőzésen belül. Az EU nem lehet meg hosszú távú prioritások nélkül, hiszen ez egy komplex feladatkör, és tudnunk kell, hogy mit akarunk és miért költünk valamire, hogy a jó irányba mozduljanak el a folyamatok, szerintünk, szerintem, kéne egy mediációs testület, amely az intézmények között is koordinál, és komoly nőjogi, nővédelmi jogosultságai is lennének, és szükséges lenne egy EU külön megbízott is, aki a béke a konfliktus megelőzés nagykövete lehetne. És a task force-ot meg kell tartani, meg kell erősíteni. A konfliktus megelőzési munkacsoport tehát a külügyi szolgálatnak tovább kell erősíteni, a kapacitásépítés különösen nőjogi tekintetben fel kell gyorsítani erre pénzeket kell szánni, hogy rendszerszerű megfogható eredmények szülessenek. És a konfliktus megelőzésről mm, összegyűjtött tapasztalat egy helyen koncentrálódjon. A külügyi szolgálatnak nem nemekre érzékeny konfliktus elemzési képességekkel kell rendelkeznie, és, és persze hát oda kell figyelnünk, hogyha bármilyen módon beavatkozunk, akkor nem mélyítsük, hanem enyhítsük a konfliktust, ez mindig alapvetés kell, hogy legyen. Emlékeztetem az Európai Bizottságot arra, hogy nagyon széles körben támogatják az emberek a konfliktusok okainak megelőzését, kezelését a világban. Ez a jogállamiság jogérvényesülése, az emberi jogok érvényesülése szigorúbb elvárását ö, írja elő nekünk feladatként, és mondom, ezen belül mindig külön tekintettel a nemek közötti különbségre. A konfliktus megelőző tevékenységét a bizottságnak ö, mindegyik alprogramját is nem érzékeny ö, horizontális ö, aspektussal kell ö, gazdagítani, és ha kialakult a konfliktus a megelőzési erőfeszítések ellenére, akkor a konfliktus kezelés területén is az EU többet tehetne, a legfeszültebb nemzetközi konfliktusokban is tudott az EU mindeddig hatékonyan békeltetőként fellépni. Még len egy percet még engedjenek meg. Az Európai Parlament számára fontos, hogy építsünk arra a sikeres tevékenységre, amit az eddigi mediáció jelent, csak strukturáltabbá kell tenni a koordinációt, és az alelnököt felkérjük arra, hogy a mediációs tevékenysége koordinációját erősítse meg, és segítse Ön már 7 percre beszél, asszonyom. Utolsó gondolat. Erős meggyőződésem, hogy az EU-nak megfelelő pénzekkel kell megtámogatni ezt a tevékenységet. A politikai ambícióink ugyanis túlzottak a lehetőségeinkhez képest. A gender budgeting címkézett megítélése különösen fontos. Köszönöm, hogy meghallgatta elfogadtak, és várom a Shadow értekezletet. Köszönöm szépen. Préda úr megígérte, hogy nagyon röviden szól hozzá. Tessék. Elnök úr, azt fogom bemutatni, amit Danzsan kollégám óhajtott volna elmondani, sajnálatos módon ő nincs itt. Ez a jelentés célja, az, hogy ajánlásokat fogalmazunk meg az EU kapacitások megerősítésére, ez dicséretes, ugyanakkor itt az unió diplomáciáról van szó, a konfliktus megelőzés, a mediáció, ez központi eleme a külpolitikának, ugyanakkor itt a hozadott érték kérdéses ezen jelentés ben, akár a formát, akár a tartalmat illetően nem vagyok biztos benne, hogy releváns az ilyenfajta jelentés típus, problematikus a szöveg, a konfliktus megelőzést illetően nem, nincsenek képviselve a nők ezeken a területeken, és így nem lehet kidolgozni megfelelő jelentéseket, konfliktusok vagy háborúk esetén ez nagyon reduktív ez az elem, és én módosítókat fogok benyújtani, hogy ezt a jelentést kiegyensúlyozok. Köszönöm a figyelmet. Thank you very much, Mr. Preda. Köszönöm szépen, Preda úr, és most egy percre Kukán úr szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én részt vettem, a, én, én, én a mediációban dolgoztam, úgyhogy mondanom kell valamit. Nagyon sajnálom, hogy nem voltam itt Szorája Poszt előadása során. Nagyon örülök annak, hogy erről a témáról beszélünk, és nagyon fontos előkészíteni ezt a jelentést. Ami az én tapasztalatomat illeti, azok a konfliktusok, amelyek például a Nyugat-Balkánon régóta fenn maradnak, régóta élnek, ezeknek a megoldására eh, nagy elkötelezettségre van szükség, hogy a további konfliktusokat elérjük politikailag stratégiaibbá kell tenni ezt a területet, és biztosítani kell, hogy az Európai Unió megfelelő kapacitásokkal rendelkezzen arra, hogy korai fellépést megvalósítson ezen a területen. Néhány módosító javaslatot benyújtok majd, de ezzel a témával kapcsolatban a Samoné párbeszédet pedig nagyon jól és hasznosan alkalmazzuk Macedóniában. Köszönöm szépen, köszönöm Kukán úr, köszönöm mindenkinek a hozzászólást Posztasszony szeretne reagálni? 30 másodpercet tudok adni. Nincs további hozzászólásom, mondja a jelentéstevő, csak várom, hogy ez a jelentés befusson a kikötőbe, és azt gondolom, hogy jó, jól alakul az együttműködés. Köszönöm szépen, szeretnék emlékeztetni arra, hogy a módosítások benyújtásának határideje január 10. A következő pont következik, üdvözlöm Linda mckeven az együttes ülésen AFET és DEVE a szomszédsági fejlesztés és nemzetközi együttműködési eszköz létrehozása. Ez az anyag a két, illet, két bizottság illetékességébe tartozik, tehát közös illetéke, illetékesség február 4-én eh, szavazunk a két eh, szakbizottság együttes ülésén. Ez egy nagyon fontos eljárás, hiszen ez határozza meg, hogy az Európai Uniónak a harmadik országoknak adott 90 eh, milliárdos eh, támogatását 2021 és 2027 között Talassi jelentést készítettek a jelentéstevők, ez a vitánk alapja. Nagyon rövid időnk van, most meg is adom a szót a Fejlesztési Bizottság elnökének, Linda Mekkevennek, hogy tartsa meg a bevezetőt. Köszönöm szépen, nincs túl sok időnk tényleg.